következő ülésen, ha nincsen kifogás, akkor azonnal átadom az elfogadott állásfoglalások szövegét, eh, azon, azok címzetjeinek, és ezzel az ülést megszakítom, illetve berekeztem. Köszönöm.